Az elnök. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhetővé vált, van e ellenvetésük azzal kapcsolatban? Úgy látom nincsen. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Következő rendi pontunk szóbeli kérdése bizottságnak